És úgy gondolom, hogy nagyon jó úton is haladunk. De van egy-két kérdés, amelyről még eszmét kell cserélnünk. És az egyik nagyon fontos kérdés éppen az, hogy el kell ismernünk Edward Snowden szerepét az egész folyamatban. És ezt idáig nem tettük meg, kellőképpen, és úgy gondolom, hogy az ő személyes helyzetére megoldást kell találnunk. Az Európai Parlament szólaljon meg ebben az ügyben, szólaljon meg a Snowden ügyben, és minthogy nem hallgathattuk meg a folyamat során, tegyük lehetővé a nemzeti parlamenteknek és az európai állampolgároknak, hogy megkapják az információk teljes tárházát Snowden-től, amely egész addig, amíg Oroszországban kell, hogy maradjon, és abban a helyzetben van, amelyben van, erre nem lesz lehetőség. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy nagyon fontos felvetés, egy font, nagyon fontos öm, kérdés, Snowden szerepének tisztázása, és öm, úgy gondolom, hogy helyes volna, hogyha az Európai Parlament nyomatékkal szólítaná fel a tagállami kormányokat és az Európai Tanácsot, hogy vizsgálják meg a nemzeti kormányok is a saját tevékenységüket. Könnyű mutogatni az USA-ra, az NSZ-re. De bizony ugyanezek a problémák itt az Európai Uniós tagállamokban is gyakran jelentkeznek. Köszönöm szépen, Jens Tún. Ezt a asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, aki nagyon rövid idő alatt velünk közösen hihetetlen tempóban igyekezett a meghallgatások során, a meghallgatások segítségével egy olyan alapot lefektetni, amely megjelenhet a jelentésben. Nagyszerű, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült ezt a jelentést tervezetet elkészíteni, és jelzem, hogy mi vagyunk az egyetlen parlament közel távol, aki egy ilyen jelentést készített. A tagállamoknak is még sok feladatuk van, hiszen például a tagállamok, a tagállami titkosszolgálatok szerepéről nem tudunk mit mondani, a brit titkosszolgálat tevékenységéről van mit mondani, de különösen azért, mert a közösségi jogot is megsértették, és az alapjogokat megsértették, de vélhetőleg a többi titkosszolgálat is. Tehát nem jöhetünk le erről a témáról. Fontos, hogy a témát napirenden tartsuk, de egy problémával állunk szemben. Jelesül, mit tegyenek a titkosszolgálatok? Miért van szükség a titkos szolgálatokra. Most nem a banális vitába akarok belebonyolódni, hogy megszüntessek a titkos szolgálatot, vagy sem, de az valóban egy kérdés számomra, mi legyen a titkos szolgálatok szerepe, és mi ne legyen. És mennyiben befolyásolja a titkos szolgálatok léte a jogállamiságot, hiszen minél nagyobb jogkört kapnak a titkos szolgálatok, és minél nagyobb hatalmat harácsolnak, habzsolnak maguknak, annál átláthatatlanabb lesz a szabadságjogok érvényesülése. De szerintem ez a jelentés tényleg mindent megtesz, amit meg tud tenni, éppen ezért nagyon nagy jelentősége van ennek a, jelentés, ennek a jelentésnek, és remélem, hogy a tisztelt ház, az Európai Parlament tehát eh, nagy többséggel fogadja ezt elfogadni. Melyek azok a pontok, amelyek számunkra nagyon fontosak? Egyrészt Biztosítani kell, hogy a teljesen, hogy tömegesen gyűjtsenek adatokat mindenfajta ellenőrzés nélkül. Az adatvédelmi csomag kapcsán már folytattunk erről a kérdésről vitát, eszmecserét, de tovább is kell mennünk, és meg kell mondanunk, hogy hogyan értelmezzük a nemzetbiztonság fogalmát le kell fektetnünk, hogy hol húzódnak a nemzetbiztonság határai. Itt síkra kell szállni az Európai Uniónak. Nem hiszem, hogy elegendő volna azt mondani, hogy ezhez nincs közünk, ez a tagállamok feladata. Aztán van az egész vitában valami, ami nem tetszik nekem ez pedig az államok közötti bizalmi viszony megerősítése, újra megerősítésének szükségessége. Hát én már mondtam, hogy nem az államokról van szó, állampolgárokról és kormányokról. Az állampolgároknak bízniuk kell az államba, ahol él, államban, ahol élnek. Ezzel egyetértek, de hogy amit itt a barát, örök barátságokról vartyognak nekem, hát ezt nem tudom elfogadni. És kérdem én, nem lehet, hogy vazallusai vagyunk az USA-nak? Fel kell vetnünk bátran ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy ez nem a jelentés problémája, de az Európai Parlament problémája, hogy ezeket a kérdéseket nem vetik fel kellőképpen. Persze, következtetéseket is le kell vonni. Ugye beszélünk a SWIFT felfüggesztéséről, vagy a PNR eh, megszüntetéséről. Hát voltak éppen milyen más eszközünk van, mint a szavak? Éppen ezért fontos az, hogy világosan eh, síkra szállunk, és világosan megjelenítjük az, érde- az érdekeinket. Ugyanakkor az adatvédelem nagy probléma az Európai Parlamenten belül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a költségvetésben előirányozzunk célt az adatvédelem számára. Pénzeszközöket tehát. Ráadásul még egy gondolat, nagyon hasznosnak tartanám, a következő ciklusban volna egy albizottság, meg az NSZ kérdésével foglalkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor funkciót váltok, és az ALDE nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és tekintettel az időzítése, ahogyan megtudtunk dolgokat, és a jelentése, úgy tűnik számomra, hogy a következő ciklusra készülnek az ajánlások, hogy valamilyen akció terv szülessen. És tényleg figyelemre méltó, hogy az Európai Parlament az egyetlen olyan testület az Európai Unión belül, amely az egész témában nyomozást folytat. Az Egyesült Államok egyébként sokkal többet tett már annak érdekében, hogy tisztázza a helyzetet, mint maga Európa. Úgyhogy ezért a kormányok hallgatását egyszerűen annak tudom be, hogy nem hajlandók a tanács rendjére tűzni ezt a témát, vagy legalábbis olyan ülés napirendjére, ahol jegyzőkönyv születik. Ezt egyszerűen botrányosnak tartom. Annál inkább, mert mivel egyértelmű, hogy az EU tagállamoknak tele van az egészen a hócipőjük, vagy együttműködnek az Egyesült Államokkal, vagy saját ö, megfigyelő és lehallgató rendszerrel rendelkeznek. Azt hiszem, van egy másik oka is annak, hogy a továbbiakban a következő ciklusnak is folytatnia kell ezt a munkát, mert további rámutatásokra van szükség. Ott van például a belgakom esete, a belga igazságügyi szervek vizsgálják most ezt az esetet pillanatnyilag, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő évek során többet is megtudunk erről. Nos, ami pedig az ajánlásokat illeti, egy-kettő számomra kulcsfontosságonak tűnik. Először is erősítsük meg a jogi védelmet az állampolgárok számára az EU-ban. Másodszorban erősítsük meg a hírszerző szolgálatok áttekintetőségét nemzeti és európai szinten is harmadsorban, és ezt fontosnak tartom. Az IT, az informatikai biztonság területén jelentős beruházásokat kell eszközölnünk, hogy védjük informatikai rendszereinket. Negyedsorban meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok, akik pedig rendkívül fontos szerepet játszanak demokratikus közrendünkben, itt most az újságírókra, jogászokra, politikusokra és más köz érdekű személyiségekre gondolok, védelmet élvezzenek. Ötöt sorban, ami a nemzetközi megállapodásokat, egyezményeket illeti. Amellett tenném le a voksot, hogy függesszük őket azonnal fel, ugyanis az értékük a nullával egyenlő. És ha a tagállamok nagyon ragaszkodnak ezekhez az egyezményekhez, biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan a szükséges pontosításokat is meg fogják találni. Aztán nem az Egyesült Államokra kellene csak koncentrálnunk, hiszen csak ugyanazt teszik, mint bárki más, csak több a képességük. A tagállamok ugyanezt teszik, Oroszország is hiszen tudjuk, hogy Szocsi környékén mi történik, nem csak, hogy tömegesen gyűjtik az adatokat, hanem hosszú távon tárolják is őket. Hiszen most hallottunk arról, hogy az, orsz, az orosz kormány mindenféle informatikai rendszerekbe tör be. Ott van Kína. Biztos vagyok benne, hogy ugyanezt teszi, és más országok is so let us not focus on the us let us focus on. úgyhogy felejtsük el csak az egyesült államokat és inkább az elvel foglalkozzunk. Köszönöm. Még hároman kértek szót. Korácsa asszony következő. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az ALDE árnyék jelentés készítőjével. Elvekkel kell foglalkoznunk, és nem tagállamokra mutogatni. főleg azért, mert itt van Oroszország. In those issues. I think it's very important that part... Azt gondolom nagyon fontos, hogy a parlament tényleg komolyan vegye az állampolgárok aggájait, hogy hogyan gyűjtik az adatokat, hogyan használják fel őket biztonsági ö, célokkal. Komoly vitát kell erről folytatnunk, és köszönet Moráes úrnak ö, a munkáért. Azt is el szeretném mondani, hogy egyetértek azzal, hogy a tömeges megfigyelés nem csak nemzetbiztonsági kérdés. Magánszférát is érint, és alapjogokat. Aggájaimat azonban ö, módosító indítványaimban is ott fogalmaztam meg, hogy nem szabad a nyomozó ö, szakbizottságot ö, egy ö, tárgyalással összekeverni, vagy a parlamentet ö, egy bírósággal. Úgyhogy nem ö, ö, ítéleteket akarunk, el kell ismertetni a mi feladatunkat is. Úgyhogy nem föltétlenül megfelelő a szövegezés, ö, hiszen kölcsönös bizalmunk kellene, hogy alapuljon az intézmények közötti együttműködés. Ez volna a cél. Európai szinten nem lehet olyan testületeket felállítani, amelyek a szubszidiaritás elvét nem tartják tiszteletbe, és tanácsadó testeteket hozunk létre, ami csak tovább növeli a bürokráciát, mert jó lenne, ha megmagyaráznánk nekünk, hogy végül is hol van itt a hozzáadott érték. A tagállamokban megvannak a nemzeti parlamentek, különböző lehetőségek, az ellenőrzése, nyilván demokratikus ellenőrzésre van szükség, a hírszerző szolgálatokat el, be kell számoltatni, de nem vagyok benne biztos, hogy a lehető legjobb szintje ennek az Európai Uniós szint lenne. Úgyhogy ezért tiszteletbe kellene tartani, hogy az egyes tagállamok hogyan járnak el itt. Ha úgy gondolják, hogy nem elegendő az, amit a tagállamokért teszünk, akkor ö, hozzájuk lehet fordulni, viszont nem lehet őket kiváltani olyan testületekkel, amelyek nem szavahihetőek EU szinten a tagállamokkal szemben is szavahihetőnek kell lenni, és itt most a bizonyítékgyűjtése gondolnék, svéd példával élnék. Az FRA törvény, Svédországban így nevezik, óriási parlamenti vitát követően került elfogadásra, széles körű többséggel, a svéd parlament minden pártja részt vett ebben 2009-ben. Több szintjét biztosítja ez az ellenőrzésnek, nagyon jó modellja ez annak, amit több más európai ország szeretne, hogy a védelmi szintjét modernizálja, nyugodtan meg lehet vizsgálni, hogy ez hogy működik. A zöld jelölt az európai ö, választásokon, aki a lista vezető, meghívást kapott, hogy beszéljen Svédországról és persze a választási kampányra a céljaira használta ezt fel, és a jelentésünkben az ő saját beszámolójára alapozzuk a következtetéseinket, akkor úgy érzem, hogy a parlament tehát csak kihasználják a belpolitikai célokra ezt nem lehet gyakorlatilag bizonyítéknak nevezni. Szerintem ez botrányos, úgyhogy felül kellene vizsgálni azt is, hogy kit hívunk meg itt beszámoló céllal, vagy egyszerűen csak politikai célokat képviselnek. Aztán, amikor nem európai cégeket használunk fel arra, hogy az internet rendszereinket biztosítjuk. Akkor felaprózzuk az internetet. Ez nagyon veszélyes. Egyszerűen nem lehet egy problémát úgy megoldani, hogy alássuk az internet szabadságot. Nem oldhatjuk meg úgy az adatvédelmi kérdéseket, hogy protekcionistákká válunk. Úgyhogy azzal értek egyet, hogy független technológiákat kell kidolgoznunk idővel, de nem lehet a pályázatból kizárni mondjuk amerikai vagy bármilyen más céget, hogyha a verseny szempontjából előnyt képviselnek. Végül, elnök asszony, azt hiszem nem szabad a tűzzel játszanunk, amikor a szövetségesekkel való kapcsolatról van szó. Ha a SWIFT és a PNR nem elég bizonyíték, hogy a megállapodást megszekték, mert még nincs bizonyíték, nem szabad felfüggesztenünk őket. Nem szabad aláásnunk a tárgyalási folyamatokat a kereskedelmi tárgyalásokra gondolok itt. Hiszen ön teljesen helyesen elmondta, hogy Obama elnök úr bejelentette, hogy a saját rendszerüket vizsgálják most éppen felül, és ezt figyelembe kell venni a vita során. Úgyhogy Remélem, hogy a kollégákkal együtt konstruktív és az európai állampolgárok adatvédelme szempontjából hasznos szöveget sikerül megállapítani. Megfogalmazunk Köszönöm. Pirker parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm Morales úrnak, az előadónak az elkötelezett munkát. Rövid ideje volt egy nagyon érdekes jelentést készített. Fosszúrhoz csatlakozom, aki azt mondta, hogy a javítás lehetőségét meg kell vitatni részletekben is. És ugye a napi rend azt tartalmazza, hogy consideration of the amendments, és jó lenne, hogyha röviden hozzászólna az előadó a módosítókhoz is általában. Egy néhány konkrét megjegyzést engedjenek meg. Előzetesen szeretném elmondani, amit valamennyien tudunk, és Snowder úr is tudja, hogy vannak kémkedések, amiket az Egyesült Államok politikai szándékánál és technikai lehetőségénél fogva ki tud használni, tehát az minden lehetőséget ki tud használni, de igenis ne engedjük, hogy csak erre figyeljük, mert az Egyesült Államokon kívül vannak más politikai hatalmak és érdekek is, amelyek kémkednek akár a mi megfigyelési területünkön túl is, sokkal intenzívebben akár, mint ahogy mi feltételezzük, vagy pillanatilag képesek vagyunk feltételezni. Tehát ne engedjük, hogy elvezessék a figyelmünket, hanem fókuszáljunk. És a másik dolog, tudjuk, hogy a kémelhárítás nemzeti ügy, a rendészeti ügy szintén ilyen volt mindig, de közben azt is tudjuk, hogy a nemzeti intézmények közötti együttműködés a rendőrségnél már bevált, és ebből aztán később az Európol is létrejött, mint európai intézmény, mert láttuk, hogy érdemes. Ennyit is szeretnék előzetesen elmondani. Tudjuk, az infrastruktúra oldaláról, hogy mivel nem fektettünk ebbe, rá vagyunk ótalva az amerikai IT infrastruktúrára. Ezzel tisztában kell lennünk, ha a jövőbe tekintünk és módosításokat akarunk alkalmazni. Ezért aztán a módosítóimat is ilyen értelemben állítottam össze. Az egyik tehát az első az, hogy kibővítsük a megfigyelési területet, tehát ne csak az Egyesült Államokkal foglalkozunk, hanem ezen menjünk túl, ezzel tisztában kell lenni. A második pont, javaslatot tettem arra, és kérem, hogy ezt vegyék így figyelembe, hogy hasonló utat járjunk, mint a rendőrségnél ami azt jelenti, hogy működjenek együtt a nemzeti szolgálatok. Most nem azt akarom mondani, hogy ez egy európai intézmény lesz, majd talán valamikor, ha beválik az ügy, de hogy egy koordináció és egy kooperáció is legyen a nemzeti szolgálatok között, aminek az a célja, hogy Európa polgárait, Európa tudományát, Európa iparát, gazdaságát védjük a külső kémkedéssel szemben. Erre lehetőséget kell teremtenünk, és ez segítene abban, hogy rendet tegyünk a nemzeti szolgálatok között is, mert azok is inkább konkurálnak, mint sem kooperálnak gyakran. Ez is egyfajta visszajelzési lehetőséget kínálna, vagyis egy európai kémelhárítást alakítsunk ki multilateralitás alapján és a kooperáció alapján. Ehhez nem kell szerződést módosítani, egyelőre. Aztán a harmadik pont, ezzel a végére is érek, az előttem szólok, már elmondták, itt van az IT infrastruktúra, a kutatás, erre bizony saját pénzünket is kell költeni. Nem leszünk teljesen függetlenek itt a technológia területén, erre nincs is mód, de azért egy nagyobb önállóságot és nagyobb adatvédelmi biztonságot szeretnénk elérni és biztosítani. Köszönöm szépen, Pirker úr, Mulder úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, és azt hiszem, nekem is dicsérnem kell Claude Morász előadó urat. Jó jelentést készített, és itt a szakbizottsági véleményeket tükrözi. Egy sor módosítót én is előterjesztettem, és az előttem szólókhoz tudok csatlakozni a legtöbb módosítómmal igen, azt gondolom, hogy bírálni lehet az Egyesült Államokat bizonyos esetekben, ez teljesen indokolt, de ez nem zárja ki, hogy a saját kapacitást alakítsunk ki, egy saját adatbázist alakítsunk ki, hogy gyűjthessük azokat az adatokat, amikre szükségünk van a biztonság érdekében, és fel tudjunk lépni a terrorizmussal szemben önmagunk is, és koordináljunk a lehető legszorosabban az amerikaiakkal. És és meg kell adni az információkat, ha szük, de nem minden esetben feltétlenül kell minden információt kínálni. Igen, hogyha kérnek valamit, akkor azt meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság kíván-e reagálni. Mindeddig. Három nevem is van itt a listán. Nincs az Európai Bizottság, nem kíván ehhez hozzászólni. A tanács elnöksége kíván egy pillanatnyilag reagálni? Úgysem, ők sem. Jó, nincs nagy késztetés bennük, úgy látom, akkor morális úr, parancsoljon. And, uh... Köszönöm, elnök asszony. Jól értem Pirker úr felvetését, hiszen nagyon szokatlan a menetrendem, mit kialakítottunk. Egyrészt ugye azt mondjuk, hogy a módosító tervezetek vizsgálata, de hát itt mindenről van szó, csak épp erről nem szó. Hiszen voltak éppen ott az árnyék jelentős tevők kellene, hogy megvitassák a kérdést. Mulder úr vagy Pirker kollega valóban nagyon technológiai módosítókat nyújtottak be, nagyon részletezőek de úgy gondolom, hogy nem a részletes vita az a pont, amikor az árnyék jelentős tevők az összes felvetésükkel élhetnek. Éppen ezért talán az egyes kérdésekre szeretnék most válaszolni, talán Mulder úr felvetésével, aztán Bossz úr felvetésével foglalkoznék. Az EU felhő megteremtése kapcsán nagyon komolyan elgondolkoztunk és úgy struktúráltuk a jelentést, hogy munkadokumentumokat készítettünk, amikor um, a szúr a Safe Harbor, a saját kapacitásunkról, az EU felhőről, az EU cloudról beszélt. Nos, ezek olyan kérdések, amelyekben tisztázni kell, hogy az Európai Parlament milyen választ adjon. Intfelt asszony pedig azt mondta, hogy ez a jelentés csak a következő ciklusig tart, és utána pedig valószínűleg egy digitális agendát, menetrendet fogadnak kell. És valóban itt majd a cloud a felhővel és a saját kapacitásunkkal lehet foglalkozni. Ugyanakkor örülök annak, hogy a módosítók felvetették ezeket a gondolatokat. Az árnyék jelentőstevői találkozón nagyon komolyan vettük a felvetéseket. Az első árnyék jelentőstevői találkozón a nemzetközi transferekkel, a ttip el a TFTP megállapodással és a Safe Harbor kérdésével foglalkoztunk. És én, illetve irodám biztosítani fogjuk, hogy tisztázzuk, hogy mi történik a módosítókkal. hogy minden képviselő, aki benyújtott egy módosítót, tudja, hogy mi, mi történt a módosítójával, hiszen vannak, amelyek nagyon markáns módosítók. Aztán néhány észrevételt szeretnék tenni. Először is. Oszúr. A néppárti módosítók ö, szellemében szólalt meg hiszen ez a jelentés a képviselők által sok órát, a képviselők sok órát töltöttek sok ülésen, és így jött létre ez a jelentés. Igyekeztünk alaposan megvizsgálni a kulcskérdéseket, és a jelentéstervezet hangütésében <clears throat> figyelembe venni a nemzetközi szerződéseket, és persze a tárgyi valóságot is. Az árnyék jelentéstevők első ülésén kiderült, hogy minden árnyék jelentéstevők tisztában van az érzékenységekkel. Tehát a jelentés lényegi kérdésekkel foglalkozik, de ugyanakkor egy narratívát, egy elbeszélést is kínál az állampolgároknak, megmagyarázandó a megmagyarázandókat. embereket <clears throat> juttatunk szóhoz, tanukat, etikai kérdéseket és technológiai kérdéseket vetünk föl, tehát a kompromisszumos találkozókon is figyelni kell arra, hogy a nyelv, melyet használunk, megütünk, jó legyen. És mondom, ez az első árnyék jelentéstevő ülésen kiderült, hogy mindenki figyel erre. Ennek szellemében fogadom be az EU cloudról, az EU felhőről mondottakat. A másik kollega felvetés is világosan tetszi, <clears throat> teszi, hogy a frakciók milyen határozottan képviselik a véleményüket. Jan, ugye Jan Olbricht beszélt a Snowden ügyéről, Snowden személyéről. Nos, világosan kell látni azokat a kérdéseket, amelyeket a, úgymond a, poli, a pártok nyomnak, a pártok akarnak megjeleníteni a jelentésben. Az én felelősségem és feladatom az, hogy a legátláthatóbb módon és a legérzékenyebb módon foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ilyen módon tehát örömmel tekintek már a következő árnyék jelentéstevő ülés elébe. Ne gondolják, hogy ironizálok, cseppet sem távol legyen, de hogy is, még hogy én ironikus lettem volna, ugyan már, tényleg komolyan várom az árnyék jelentéstevők találkozóját. De ne feledjék, kedves kollégák, hogy ez egy oly érzékeny politikai kérdés, amelyel parlamentünk most foglalkozik, melyel még egyetlen más nemzeti parlament nem foglalkozott. A felügyelet, a technológia és az összes többi kérdést még egyetlen parlament sem tudta áttekinteni egy állásfoglalásban, egy jelentésben, egy határozatban, tehát úgy gondolom, hogy úttörő szerepet játszunk, de nagyon óvatosan kell eljárnunk. Az árnyék jelentéstevők ülésén egyébként a Jan Olbricht által felvetett kérdésekre is visszatérünk. Kornélia pedig szintén kulcsfontosságú kérdéseket vetett fel, de a hábeus korpusz kérdését is felvetettem. Azt mondta, egy olyan dokumentumot készítsünk, amely a jövőbe mutat, a jövő kihívásainak is megfelel. Szofi, a maga felvetései, az ön felvetései is elgondolkoztatóak, az akcióterv, illetve a habeus corpus elvének érvényesítése, megvizsgálása tekintetében. Mit asszony pedig a jelentés hozzáadott értékéhez ről beszél. Nos, a jelentés narratívája nem a jelentés hozzáadott értékéről beszélek, hanem arról beszélek, hogy létrejön egy külön Európai Uniós intézmény. Igen, tehát ha jól értem, arról beszél, hogy bevonjuk-e az intézményeket, ennek van a hozzáadott értéke? Rendben van, hát lehet, hogy akkor most ne, nem, nem firtatom azt a kérdést tovább. Egy szóval, Kedves kollégák! Nagyon köszönöm ezeket a mélyen szántó és elgondolkoztató módosítókat, és ígérhetem minnyájuknak, hogy világos, átlátható módon igyekszem ezeket ötvözni, és a jelentésembe beemelni. És persze, hogyha valaki részletező módosítót nyújtott be, azzal mindenképpen táj, tájékoztatni fogom, hogy mi lett a módosító sorsa. Köszönöm a szakbizottság titkárságának és az én munkatársaimnak ezt a munkát, melyet végeztek. Több képviselőtársunk mondta, hogy micsoda hatalmas munka ez, és tényleg még egyszer köszönetet mondok a titkárságnak is, elsősorban is az árnyék jelentéstevőknek, akik ennyi időt, figyelmet és álhatatos áldozathozatalt szántak az árnyék jelentéstevői találkozókra. Köszönöm szépen, köszönjük a gratulációkat az asszisztenseknek, a titkárságnak és a munkatársak. Én is úgy gondolom, hogy megérdemelték az elismerő szavakat. Egyetértek én is ezzel, hiszen a kompromisszumok kikalapálása, kikovácsolása nem megy egyik napról a másikra. Ez hosszú időt igényel, és a lehető legátláthatóbb módon kell eljárni. Rendben van, köszönöm szépen, hát ezzel már is átlépünk a következő napi rendi pont taglalására. A bizottság közleménye az Európai Parlamenthez és a tanácsnak a Mediterrán földközi tengeri Task Force ügyében. Mussel úr, aki migrációs és bevándorlási igazgatója a DG Home-nak, még nincs itt. Mussel úr még nem érkezett meg ahogy körbenézek a teremben, nem látom Musel urat, és ezért attól félek, hogy ismét 10 percre fel kell függesztenem a ütést, és re, ülést, és remélem, hogy 10 háromkor mindenki itt lesz, és Musel úrral együtt folytathatjuk az ülést. Colleagues, can I ask you to take your seats? Mr. Mushon has... Kedves kollégák, legyenek kedvesek helyet foglalni, megérkezett Muson úr, folytatjuk az ülést. Okay, colleagues, we're, uh, we resume the meeting now. Kedves kollégák, akkor folytatjuk az ülést. Kérem mindannyian foglaljanak helyet és ha lehet a termen kívül folytassák a magánbeszélgetéseket. Köszönöm szépen. Okay, as you know, following the boat accident which occurred near Lampedusa. Önök is tudják, tavaly októberben Lampedusa mellett hajó szerencsétlenség történt, és több mint 360-an haltak meg. Úgyhogy a BIUT úgy döntött, hogy egy földközi tengeri task force felállításával hatékonyabb és gyorsabb eszban reagáló eszközt tud létrehozni. 2013. december 4-én a bizottság jóvá hagyta a közleményt a Task Force munkáját illetően, és ezt aztán a BUT megvitatta december 5-én, 6-án, illetve tovább tárgyalták december 19-20-án. Az Európai Parlament Máström biztos asszonynak hivatalos levélben ö, sajnálatát fejezte ki arról, hogy az információ nem megfelelően került az, az Európai Parlament birtokába a Task Force vonatkozásában. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a bizottság és az Európai Parlament közötti keretegyezmény vonatkozásában kötelezettség hárul a bizottságra, a nemzeti szakértők bevonását illetően. Ugyanezen dokumentum mellé, egyes mellékletének második pontja arról szól, hogy ezeket a dokumentumokat továbbítani kell, beleértve a napi rendeket a parlamenti mailboxba, ugyanakkor, mint amikor a nemzeti szakértőknek. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben az ilyen jellegű információk a keretegyezménynek megfelelően jussanak a parlament birtokába. Ezzel Musel urat kérem meg, aki igazgatója a bevándorlási és menekültügyi főigazgatóságnak, hogy kérem, tartsa meg beszámolóját. Egyben üdvözlöm Önt. Köszönöm, elnök asszony. Először is a dokumentumok továbbításához szeretnék hozzászólni, aztán rátérek a lényegre. Nos, az Európai Bizottság nem szakértői csoportnak ö, tekintette ezt a csoportot, 28 tagállam, társult tagállam és 5 ügynökség ö, ö, közös munkája volt ez ö, Lampedusa témájában. Úgyhogy tényleg egy különleges kinevezett testületről volt szó, ennek nem volt precedense, még az Európai Unió történetében is nem volt benne az alapszerződésben sem. Úgyhogy szerettük volna ezt bizottsági keretekbe visszahelyezni, de a Task Force tagjait megpróbáltuk meggyőzni arra, hogy a közlemény tartalmát az EU intézményekhez továbbítsa. Ez történt meg, és így került az Európai Parlamenthez az információ. Ugyanaz a dokumentum volt az, mint amit a bizottság közlemény formájában. Most már lezárult ez a munka, a tanács és az Európai Parlament következik a végrehajtás szintjén. Ez volt a mi álláspontunk. De természetesen jobban is tájékoztathattuk volna a parlamentet, és nagyon sajnálom, hogy a mai ülés előtt ezt nem tisztáztuk jobban. Elnök, elnézést, ha jól értettem, tehát az ülések eddig nem a bizottsági közlemény alapján ö, kerültek megrendezésre, tehát ugyanakkor kaptuk a dokumentumot, mint a tanács, ezt ö, akartam mondani? Így van, ugyanakkor kapta meg a parlament a dokumentumot, mint a tanács, és a task force munkája korábban lezajlott már. Ebből született egy közlemény. Az önök kérése tehát az volt, hogy a task force munkájáról tájékoztatni kellett volna az Európai Parlamentet de mivel sajátos testületről volt szó, a jogi szolgálatot, a konzultációt is folytattunk, de más és más eredményre jutottunk. De akkor nézzük most a lényeget, mert talán az fontosabb, mint az eljárás, és ami volt, az volt. Elnök, hát de az eljárás igenis fontos, mert demokrácia része, és ha jól értettem, a 15 nappal később kaptuk mi meg az anyagot, de hát most ne akadjunk el ezen, Az új struktúrák, ülések létrehozását illetően, amelyek az Európai Uniós Szövetségi kereteken kívül történnek, nem föltétlenül jó megoldások, úgyhogy inkább azt szeretnénk, hogy a továbbiakban ez az adott keretek között történne. De akkor nézzük a tartalmat. Nos, ami a Task Force-t létrehozását illeti. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen vészharang kongató intézkedés volt a lampedúzai eseményeket követően, mivel október 3-án 360-an lelték halálukat a tenger hullámai között. Október 7-én, 8-án született meg az a határozat, hogy a Task Force létrehozásra kerüljön de egyébként erről tájékoztattuk szerintem a parlamentet, megkapták a közleményt is az EP állásfoglalás vonatkozásában. Tehát a Task Force célja az volt, hogy rövid távú intézkedésekre koncentráljon, ne pedig hosszú távú megoldásokra. Öt területre mutatott rá. Az első az együttműködés a harmadik országokkal, a második a regionális védelem, a visszafogadás, megerősített jogi megoldások Európába, aztán harc az emberkereskedelem ellen, embercsempészet ellen, jobb határfigyelés, illetve szolidarisás a tagállamokkal. Ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti, azt hiszem, hogy az újdonság az az, hogy első alkalommal a külügyminiszterek és a külszolgálat ezt a migrációs problémát prioritásként kezeli. Eddig ez nem így volt. Most már konkrétumokra van szükség a harmadik országokban, ott a helyszínen is. Tehát együttműködünk a harmadik országokkal, akik a mobilitási partneri kapcsolatokat szóló egyezményt aláírták, ott van Tunézia, Marokkó, Jordánia. Amire viszont tényleg szükség van, ott a helyszínen konkrét intézkedésekre. Engedjenek meg egy példát. Nagyon sokan jönnek Líbiából a bevándorlók közül, de nincs elég hajó ott. Mert a határőrök sokszor sérült hajókat találnak. De nagyon nehéz a líbiai hatóságokkal pillanatilag együttműködni, ugyanis a mobilitási megállapodás Tunéziával került aláírásra. A tunéziai embercsempészek és a libiai eh, embercsempészekre kell koncentrálni. Ez egy konkrét intézkedés. Ezen kívül információs kampányokra is szükség van. Ez az egyik eh, kulcsterület, amelyre rávilágított a Task Force. A bevándorlókat a származási országban, a tranzitországokban tájékoztatni kell a kockázatokról, amit az Európába való utazás jelent. Sajnálatos módon nagyon sokan eladósodnak, a családoknak ö, váltságdíjat kell fizetni, megerőszakolják a nőket, úgyhogy ezekről a kockázatokról mind-mind tájékoztatni kell őket, és megfelelő jogi ö, csatornákra kell ö, rámutatnunk, hogy ö, vegyék fel ők is a harcot az illegális bevándorlással szemben. Nos, ami a jogi csatornákat illeti, a regionális védelmi programokról van itt szó, például Észak-Afrikában, például ezen kívül a visszafogadási politikákat is ki kell dolgozni. A bizottság többször is rámutatott arra, hogy a tagállamoknak a kvótát emelnie kell. Ezen kívül erősítsük meg a, a legális bevándorlási lehetőségeket Európa felé. Ez nagyon fontos dolog, mert a tagállamoknak nem igazán fülik a foga ehhez. Ami a legális bevándorlást illeti, az időszakos munkavállalók, a diákok, a kutatók esetében vannak konkrét jogi szövegek, amelyek segítségével erre van lehetőség. Aztán ott vannak a menekült státuszt kérők. A Stockholm előtt, utáni programokra gondolok itt például a bizottság és a Task Force ezeket a lehetőségeket is vizsgálja pillanatnyilag. Aztán az embercsempészek elleni harc, a szervezet bűnözés elleni harc, itt a Europol feladata fontos, hiszen a konkrét intézkedések kidolgozása rájuk hárul a tagállamokkal együtt, hogy a hálózatokat leépítsék. Ez nem könnyű, mert általában harmadik országokban működnek, és bizonyos korlátokon túl nem lehet lépni. De fontos a tranzitországok szerepe, főleg Marokkó, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Törökország, hogy felvegyék a harcot az embercsempészekkel. A bizottság felülvizsgálja a már létező jogszabályokat is ezen a területen, és megpróbálja őket aktualizálni új jogalkotói kezdeményezések formájában. Aztán határ. Ez nagyon fontos. A tengeri fellépés rendkívül fontos. Olaszországban már jelentős előrelépés történt, Szicíliába és Olaszországba irányítják a lampedúzába érkező hajókat például. Aztán ott van a Frontex intézkedés sorozata. 7,9 millió euróval növeltük októberben a Frontex költségvetését. És a régióban próbáltunk javítani a helyzeten, hogy a mentésre szoruló hajókat gyorsabban megtaláljuk. Folyik egy rendelet kidolgozása, és remélhetőleg a görög elnökség alatt megoldás születik. A Frontex intézkedései keretén belül ez most eléggé reménykeltő, hogy egyértelmű legyen, hogy kinek mi a feladata, hogyha a partra kell szállítani a hajó utasait. Aztán ott van a szolidaritás, az ötödik pont, illetve a tagállamoknak nyújtott segítség kérdése. Bulgáriában például, Magyarországon, Olaszországban pénzügyi alapokat tettünk hozzáférhetővé menekültek számára, hiszen több mint tízezer ember érkezett például Bulgáriába szeptember és december között. Úgyhogy ez eléggé sok menekült, és a bulgár hatóságok nem tudták megfelelően kezelni ezt a helyzetet. Nagy a nyomás Olaszországra is, még mindig, hiszen télen is jönnek a hajók, Úgyhogy itt is be kellett vezetni egy sürgőségi programot, hogy segítsünk Olaszországnak is. A szolidaritás persze felelősséggel is jár. Úgyhogy az EU, a tagállamok akkor segítenek, hogyha a közösségi vívmányokat ezen a téren teljes mértékben érvényre juttatják. Úgyhogy a törvénysértési eljárás beindul azon tagállamok ellen, akik nem így járnak el. Mi a helyzet a továbbiakban? A következőkben végre kell hajtani azt, amit eddig csak papírra vetettünk, és hatékonyabban eljárni a helyszínen. A bizottság a tagállamokkal együtt, az öt érintett ügynökséggel együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a közlemény ne maradjon papírforma, hanem tényleg operatív terv a helyzet javítás érdekében. A júniusi csúcson fogunk beszámolni arról, hogy a közlemény hogy áll. Valószínűleg márciusban a büt is beszámolóra kerül sor a kapcsolatban, hogy eddig mi történt ezen a téren. Természetesen várjuk az önök véleményét, és bármikor szívesen visszajövünk, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan áll a feladat végrehajtása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt szót adok a tanácselnökségének, azt gondolom hasznos lenne, hogyha rendszeresen tájékoztatnának arról, hogy hol is tartunk a végrehajtással valójában. Ugye itt megvan, hogy mi a terv, hogy mik a célok, de érdemes lenne talán monitorozni, hogy mi történik a terepen, hogyan hajtják végre. Szerintem egy hónap múlva, vagy valamikor erre vissza kell térni, és meg kell nézni, hogy hogyan haladunk egy jelentés formájában. A görög elnökség szeretné-e kommentálni? Volgáris úr, vagy Kolicis úr kíván-e hozzászólni? örülök, hogy görögül is beszélhetek. Mindenesetre köszönöm, hogy lehetőséget adnak itt a parlamentben arra, hogy reagáljak. A görög elnökség meggyőződése az, hogy nagyon fontos a közvetlen végrehajtása azoknak az akcióknak, melyeket a közlemény tartalmaz. Igen, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez meg is történjen, és így dolgozunk a különböző munkacsoportokban, a tanácsban azt láthatjuk, a közös um, határrendészeti műveleteket a Frontex koordinálja, és uh, örülök, hogy ilyen segítséget kapunk az Európai Parlamenttől abban, hogy végrehajtsuk ezt a dolgot. Egy hozzászólási igény van. Nem látok más pillanatnyilag, Molder úr. Köszönöm szépen. Kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak. Ha jól értettem, akkor egy megerősített együttműködést szeretnének a szomszédos országokkal, mindenek előtt a földközi tenger térségében. Ez a új Euroszúr rendelet ezt lehetővé teszi. Az Európai Unió nagykövetségein különleges hatáskör ellátott embereket nevezhetnek ki, akik foglalkozhatnak a menekültekkel. Az Európai Bizottság éle ezzel a lehetőséggel, amit létrehoztunk. A második kérdés pedig Olaszország volt az első ország, amely részt vett a kísérleti projektben az Euroszúr keretei között. Ez egy első olyan ország volt, amely egy nemzeti koordinációs központot hozott létre nagyon korán. És ennek ellenére a tragédia előfordult, amiről itt hallottunk. Tehát annak ellenére, hogy Olaszország részt vett az Euroszorban az elsők között, a reakció mégsem volt megfelelő, azt láttuk. Amennyiben más képviselő nem kíván hozzászólni, akkor szót adok az Európai Bizottságnak, kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy hálózatot építsünk ki kapcsolattartókkal harmadik államokban. Ez egy nagyon jó gyakorlat, és ha a tagállamoknak vannak erőforrásaik erre, Eh, helyszínen, eh, akkor azt igénybe is kell venni, örülök neki, hát fel kell lépni az ember csempészekkel szemben, csempészekkel szemben, és ez akkor működik a legjobban, ha kint a terepen tudunk szinergiahatásokat kialakítani, ezért minden alkalmat megragadok így az összekötőket, és az Euroszónál Olaszországról beszéltem, hogy az első között volt Igazából nem értettem, az milyen üzenetet kívánt ezzel elküldeni. Hát Olaszország mobiliz, mobiliz, mobilizálta az eurósúrt, ez egy pozitív dolog, tehát dolgozunk, tehát Olaszország az elsők között volt, és ezt pozitívan látjuk szerintem, de igazából nem értettem, hogy mit szeretett volna. Mulder úr nem igazán elégedett. Szeretném tisztázni. Az Euroszúrban az elsők között működött együtt, és fordulhatott volna a tagállamokhoz, hogy segítsenek, de mégse érkezett segítség, vagy miért nem tették ezt meg az olaszok. Az Euroszúr a kommunikációt akarja javítani a tagállamok között, de ebben az esetben nem láttam ennek jelét, hogy ez megtörténne bizottság. Ugye a konkrét esetről beszélt, a Lampedusai esetről, ami ekközben előfordult. Nem értettem a kérdést az imént valóban. Egy vizsgálat folyik, hogy történtek-e hibák az olasz hatóságok részéről, vagy a határőrizet részéről ebben az időszakban. Nem kívánok megelőlegezni semmit a vizsgálattal kapcsolatban, hiszen az még folyamatban és ami pedig figyelembe vendő a Lampedusiai esemény nagyon gyorsan történt azután, hogy létrejött az együttműködést. Lehet, hogy mozgosíthattak volna egyes segítségeket, de nem tudom, nem látjuk. Tehát pillanatnyilag nem, nem tudjuk, hogy hol volt, vagy volt a hiba. Köszönöm szépen. Akkor a napirendi pontunkat befejeztük. Köszönöm szépen Musel úrnak, és remélem, hogy újra eljön majd a szakbizottságba, hogy beszámoljon a további haladásról. Rendben van, akkor pedig a következő napi rendi pont az én jelentésem, a dokumentumokhoz való hozzáférés. Ez egy éves jelentés 2011-2013 közöttre vonatkozik, most tehát két évet fed le. Ez a harmadik jelentés, amit a LIBE készített, eh, hogy értékelje a transzparenciát az EU intézményeknél ami engem illet előadóként és képviselőként is azt gondolom, hogy a transzparencia kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a polgárok bizalmát helyreállítsuk az EU intézményeivel szemben. Azonban úgy gondolom, hogy arra a következtetése kell jutnunk. Sajnos a transzparencia még egyelőre nem a DNS-ünk része, és még nagyon sok a titkos tevékenység. 85 módosító érkezett. Most nem kívánom végigvenni egyenként ezeket. Nagyon sajnálom, hogy Koratsa kolléga elhagyta az ülést időközben, ő az egyik szerzője, a több, hát minden esetre én elmondom, hogy gondolok. Egy sor módosított zomerasszony készített, nem igen tudom ezeket támogatni, azt kell, hogy mondjam, ugyanis a hozzáférés csökkenteni kívánja, és a transzparenciát is csökkenteni kívánja. Támogatni tudom majd egy jó néhányat, amit Koraca Biltasszony és Makovai asszony készített, ezeket támogatni tudom. Például azt kérik, hogy proaktív módon tegyünk hozzáférhetővé honlapokon dokumentumokat, az intézmények honlapjairól van szó, és azt gondolom, támogatni tudom Molder úr, aki éppen telefonál most, de őt is támogatni tudom, hogy nagyobb transzparencia legyen a szakértői csoportokban és a komitológiai csoportokban támogatni tudom még azokat a módosítókat, de amelyeket Denis de Jong terjesztett elő, a tanácsi munkacsoportok jegyzőkönyvének közzétételével kapcsolatban, azok, miközben közzé teszik azon tagállamok neveit is, amelyek az érintett esetekben ér, előfordulnak, és támogatni tudom azokat a módosítókat, amiket Szargentini asszony készített, felszólítja az összes intézményt, hogy a transzparencia rendeletet használják, méghozzá oly módon alkalmazzák ezt, amely az Árhuszi egyezmény előszangban van és a környezeti szempontokat is figyelembe vesz. Ezek lettek volna a legfontosabb megjegyzéseim annak a kevés képviselőnek, aki jelen van. A Libében szavazunk majd. 12-én nem, mert nem vagyok itt, akkor nem fogunk róla szavazni. Egy másik dátumot keresünk, talán a 20-a lesz ez és aztán plenárisra márciusban kerül majd. Hmm. Van-e valaki a bizottság részéről, Kröger úr? Nem kíván hozzászólni. Nincs itt mi, Kröger úr. Ha nem kíván hozzászólni senki, nincs ilyen hozzászólási igény. Valószínűleg az egyik legrövidebb napirendi pontunk. Akkor ez azt is jelenti, hogy egy órával megelőztük a saját napirendünket, és azt javaslom, ötödik alkalommal a mai napon felfüggesztem négy óráig az ülést. És négy órától érhető el Libájsz asszony, és akkor onnan folytatjuk majd.